Good, morning. Good. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Kérem mindenki, keresse és találja meg az ülőhelyét. Vaskos szavazólista áll előttünk, hosszú lesz a szavazás, tehát kérem, hogy mindenki üljön le a helyére, és veselkedjünk neki a munkának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 hogyha bárki beszélgetni akar, akkor ezt nyugodtan tegye meg, de kérem, hogy az üléstermen kívül tegye ezt meg. Kezdjük a szavazást, jó reggelt kívánok mindenkinek, jó napot kívánok mindenkinek is. Különösen üdvözlöm a Halászati Szakbizottság eh, tagjait a közös szavazás során, hiszen egy dokumentumról közösen fogunk szavazni. Először megadom kollégámnak a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csak köszönetet szeretnék mondani ezért, hogy eljöhettünk erre a közös szavazásra, és hogy itt a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Szakbizottsággal együtt ülésezhetünk. Ez az első alkalom, de remélem, hogy nem az utolsó alkalom. Hiszen a halászati tevékenység vizsgálata során eh, mindig érvényesítenünk kell a nők eh, jogát is. Nagyon hosszú a szavazás, éppen ezért álljunk is neki, kezdjük meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a jelentéstevők közül az egyik vagy mindkettő kéri a szót. Rumeva úr nem kéri a szót. Akkor elkezdjük a szavazást. 13-as módosító mellettem. Emeljék fel a kezüket. Elutasítva. 14-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 15-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 16-os részenkénti szavazás, első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem. Hát azt hiszem, hogy a második részt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a 16-os módosító második részéről a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem működik a szavazógép? Mais tu peux choisir. Megnyitom tehát a szavazást. A második részről, a 16-os módosító második részéről. A zöldek közül egyel több ember szavaz, tehát valaki kérem, hogy vegye ki szavazókártyáját. a Okay, wait a minute. Because they have all. Uh... program ugye csak azt számolta, hogy csak a nőjogi szakbizottság tagjai szavaznak, de hát persze két, két szakbizottság tagjai szavaznak, tehát rendben van. Most harmadjára mondom, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le a voksát. Lezárom a szavazást. Ám most viccelünk, de most még egyszer is, negyedjére is tényleg megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Nem zárom még le a szavazást. Now is closed. De most tényleg lezárom. És elfogadtuk. És most már mindenki tudja, hogy kell megnyomni a gombot, 17-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, egy szóbeli módosítóval, először meg kell kérdeznem, hogy ellenzi valaki szóbeli módosítót? Igen, ellenzem, elnök úr. Ő a, ő a képviselő, én az asszisztens vagyok. Tehát a a FAM-ban csak kettő, de a két bizottságban már négy képviselőnek kellene ellenezni. Ezt ellenzi -e más? Akkor szavazunk a szóbeli módosítóról. 18-as módosító mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le a 18-ast, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as, két részben, az első rész mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész, nem okafogyottá vált, 21-es módosító. Mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva, 22-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 23-as kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk, 24-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 25-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 26-os kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki? Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk a 25-ös tehát. Sorry, sorry, 20. Az elnök javít a 26-ost, tehát a 26-osról megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 29 kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk 30 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 31 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 32-es mellettem. Ez egy szóbeli módosítás ellenzi -e valaki 32-es szóbeli módosítását? Nem? Akkor 32-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellettem. Ellene. Elfogadtuk. 34-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Egyes módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, hatos kitámogatja, kiszavaz nemmel ellen, elfogadtuk, hetes mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, nyolc mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk, kilenc mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk tíz mellettem, ellene, tartózkodás. Még egyszer, a tízest kitámogatja, tehát kérem jelezzék. Ki szavaz nemmel, tartózkodás elutasítottuk Tizenegyes mellettem, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy a 11-est le kell ellenőriznünk, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom tehát a szavazást. Elutasítottuk. 12-es. Mellette, ellene, elutasítva. Igen. Elnök úr, kérem, hogy ellenőrizze le a 25-öst és a 26-ost. A 26-osról szavaztunk, miközben visz azt mondta, hogy a 25-öst ellenőrizzük le. Rendben van, a 25-öst és a 26-ost újra vesszük. Csak, hogy biztosra menjünk. Tehát a 25-öst ellenőrizzük le. Megnyitom a 25-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást. És most a 26-osról is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mind a kettőt elfogadtuk, a 25-öst és a 26-ost is. Most pedig a állásfoglalás indítványról végszavazást tartunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Köszönöm szépen a halászati szakbizottság tagjainak, hogy itt voltak. Thank you. Thank you. Good luck. Goodbye. Mikhail? Yes. Hi, um, Parvanova would like to make a short statement yes, just yes. before the vote, just for you to know.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 We will now continue. Kedves kollégák, folytatjuk most már csak a Nőjogi Szakbizottság keretén belül a szavazást, és természetesen. Először Parvanova asszony jelentésével kezdjük. A nők terhére elkövetett erőszak, a nőkkel szemben erőszak elleni küzdelem. Néhány észrevételt szeretnék tenni. Kicsit lassabban megyek végig ezen a szavazólistán, hiszen egy kicsikét bonyolult, ezért lassabban megyünk végig, hogy jó érthető legyen. Hogyha valami furcsát mondanék, akkor szakítsanak félbe, és mondják azt, hogy téved. De három dolgot szeretnék kiemelni. A hetedik oldalon, tehát a hetedik oldalon a 18-os kompromisszumnál azt mondja, menj a 114-es módosítóhoz. Hát ez, ne, ez így nincsen jó. Menj a Libe 9-hez, mondhatni lépj a Libe 9-re. Követni tudtak? Jól elmagyaráztam? A másik észrevételem pedig a 14. oldalra vonatkozik. Tehát 14. oldal a végén a hatos kompromisszumnál azt mondja, menj a 43-as módosítóhoz, de ez tévedés, hanem a 45-ös módosítót kell megkeresni. A 44-nek semmi köze nincs ehhez, tehát a 45-öshöz, ami a következő oldalon van. Ugye azt mondja, go to, menj oda, ott a másik oszlopban mondja, de a száma hova menni kell, ahova elutal, nem helyes. Még egyszer mondom, először, tehát a, a 14. oldalon hatos kompromisszumról beszélek, és a jobb oldalon az szerepel, ha elfogadták, akkor menj a 43-as módosítóhoz, de ez nem helyes, hiszen a 45-ös módosítóhoz kell tovább lépni. Aztán a Libe 5-ösről egy technikai split votot tartunk, technikai részenkénti szavazást, ez az utolsó oldal. De rossz helyen van a két rész elválasztva egymástól. Calls on the member states of to ratify the convention, és itt, itt van a második rész. Ezután jövő szövegrész a második rész. Tehát a szavazó lista utolsó oldalán vagyunk. Lébe fájja. Igen, a lébe ötös az. It's the, in, the, in the text, you know, see, in the text, really in the end. <laughs> I just want to be very, <laughs> so everybody. <laughs> you probably even haven't noticed so. Talán fel se tűnt önöknek de hát így volt ez. Tehát a hetedik, a tizennegyedik oldalon is, és a végén van, voltak az észrevételei, most pedig Parvanov asszonynak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek, aki együttműködött velem a jelentés elkészítésében. Nem kis kihívás volt ez, hiszen eh, ez az első alkalom, amikor a szakbizottságunk egy eh, jogalkotói dokumentumban dolgozott, de a árnyék jelentéstevőkkel és a titkárság segítségével azt hiszem, hogy sikerült jó jelentést kialakítani. Remélem, hogy ezt a szavazás is tükrözi majd. Egy valamit szeretnék még mondani, ne riadjanak el a nagyon bonyolult szavazólistától. Ne veszítsék el a lelkesültségüket, Először az állásfoglalásról, aztán a mellékletről fogunk szavazni, ez egy kicsikét más, mint ahogy idáig szavaztunk, és ne veszítsék el a kedvüket attól se, hogy sok a mínusz, ez nem azt jelenti, hogy nem felelne meg a jelentés filozófiájának ez a módosítő, hanem csak azt jelenti, hogy másként fogalmaztam meg. Tehát a mínusz, eh, ahol mínusz szerepel, az nem azt jelenti, hogy elutasítottam volna a módosítót, hanem sokkal inkább másként fogalmazta meg, tehát elnézést kérek azoktól, akiket eh, elbátorított, bátortalanítottam volna a minusszal, de még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk álláspontja erős, határozott, és eh, ezen kérdése korábbi állásfoglalásait is ötvözi. Rendben van, elkezdjük a szavazást. A 87-es módosítóval kitámogatja, tehát a 87-es módosítót ki ellenzi, tartózkodott-e valaki elutasítva. Libe mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 75-ös mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ellenőrizzük le 75-öset, megnyitom a 75-ösről tehát a szavazást. And the vote is still free for... Még, egy, még három képviselő hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os módosító, van egy szóbeli módosító, van-e ellenvetés, nincs, akkor a 76-osról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elnézést. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as okafogyottá vált. Következik a 16-os kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 81-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A Libe 11-esről nem kell szavazni, következik a 82-es mellette, ellene tartózkodás nem volt egyértelmű. A 82-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom. And the vote is closed. Szavazást lezárom elfogadtuk. Libe 15-ös ellenzi bárki a szóbeli módosítót? Nem, akkor szavazzunk a 15-ösről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 127-es el, vált, Libe 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a Libe 14-es, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Libe ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás. A 88-ast ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk pedig. 90-es módosító. Bárki ellenzi esetleg a szóbelit? Nem, akkor a 90-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nyolcvankilences, itt is van egy szóbeli, ellenzi -e valaki? Nem? Akkor a 89-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 93-asról nem kell szavazni, 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 95, 96, 92-esről nem szavazunk, így 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 105-ös, 105-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 110-esről nem kell szavazni, 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130-as mellette, ellene. 130-ast ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 134-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132-esről nem kell szavazni, 135-ös mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 135-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most előre szaladhatunk egészen a 133-asig, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 132-es, 132-es mellett ellen tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük, a biztonság kedvéért megnyitom a 132-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 142-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Libe 16-os, erről nem kell szavazni. 143-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 145-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 146-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 154-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 147-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 148-as mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 156-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, a Libe 19-esről nem kell szavazni, 158-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 161-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 162-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. Előre szaladhattunk a moszkéma mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a következő oldalon a 24-es kompromisszum mellette, 24-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következő oldalon 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47-es okafogyott, 48-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, másik oldalon 10-es kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. A következő oldalon 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 4-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, Szóbeli módosító a 74-eshez nincs ellenvetés, akkor 74-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Libe 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 2 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 2-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A hármasról és a négyesről együtt szavazunk, mellettük, ellenük, tartózkodást elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. Hatos mellett, ellen, tartózkodást elfogadtuk. Hetes mellett, ellen, tartózkodást elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellen, tartózkodást elfogadtuk. 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 119-es mellett ellen A 119-est ellenőrizni kell, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és most az egész állásfoglalás tervezetről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Köszönöm, és gratulálunk az előadónak. go to the next vote. Következik a következő szavazás. Szexuális kizsákmányolás és prostitúció és ezeknek a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatása. Hannibal úr jelentése. Nagyon bonyolult szavazólista volt ez, hiányoztak is belőle dolgok, majd látni fogják a szavazás során. Előfordul, hogy két módosítónak ugyanaz a száma, meg hiányzik néhány szóbeli módosítás. majd meglátjuk, hogy mi lesz okafogyott, nem kell előre erről beszélnünk. Megadom a szót Hannibal asszonynak. Igen, nagyon röviden, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon konstruktív vitát folytattunk erről tegnap, és úgy szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett benne. Köszönet az árnyék előadóknak is, akik nagyon segítőkészek voltak. Most már szavazhatunk erről a témáról. Ez egy nagyon fontos téma, és nem szeretném, hogyha kicsúszna a kezünkből. Nagyon fontos lenne, hogy most szavazzunk róla, és így a plenárison még ebben a ciklusban meg tudjuk szavazni. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett ebben a munkában. Cornelissen asszony, ha jól értem, három frakció indítványt nyújtott be, hogy halasszuk el a szavazást, mert a szavazólista valóban kaotikus. Szóbeli módosítók hiányoznak belőle, egyes módosítók úgy szerepelnek, hogy megegyeznek egymással, közben pedig nem, aztán van olyan módosító, ami kétszer szerepel a szavazólistán, szerintem legalábbis szavazni kellene arról, hogy elhalasztjuk-e, vagy nem. Az ECR, az EPP és a zöldek a halasztást kérték, a az SSD, illetve a GUA, e. de az önök előadója is ezt kérte, szóval az S és D, illetve a GUE azt kérte, hogy folytassuk a munkát. Ez egy ügyrendi javaslat, szavazzunk róla. Tehát ügyrendi e, indítvány, halasszuk el a szavazást, természetesen e, meg kell ezt beszélnünk, van-e bárki más, aki hozzá szeretne szólni ez az ügyendi kérdéshez, Janakudakis? Igen, én is szeretnék szólni. Az én frakciómnak is gondot jelentett ez, mert a munkatársaknak nagyon késő estig kellett dolgozni vele. Ugyanakkor végül elkészült a szavazólista, úgyhogy talán jobb, hogyha szavazunk róla. vannak hibák, de hát ez egy saját kezdeményezési jelentés, el lehet viselni, úgyhogy én az kifogásomat visszavonom. Gurmai asszony? Köszönöm szépen. Mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy tegnap volt egy koordinátori ülés, ahol senki nem észrevételezte ezt, és nagyon nehéz így dolgozni, mindenki arra készült, hogy szavaz, a koordinátor ülésen kellett volna ezt megbeszélni. Kérem, hogy figyeljünk jobban oda a különböző ügyekre, az előadó kiváló munkát végzett, és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez egy jó jelentés legyen. Próbáljuk meg, különben nem fog összejönni ebben a ciklusban. Egyébként jó jelentés ez. Zóberasszony. a én frakcióm a mostani szavazás mellett van, amellett, hogy azonnal szavazunk, szerintem semmi újdonság nem vetődött fel ma. Nyilván nagyon bonyolult ez a szavazó lista, de majd derűsen, optimisten állunk hozzá, és megoldjuk a kérdést. Tehát kész van a szavazó lista, hogyha nekünk megy, akkor a többieknek is sikerülni fog a szavazás. Parvanova asszony? Köszönöm, elnök úr. Nehézségeink voltak a koordinátori ülésen többször már, hogy döntsünk a jelentés címéről, témájáról. Kár lenne, hogy részletek miatt ne sikerüljön ebbe megegyezni. Jó lenne, hogyha megpróbálnánk ezt megcsinálni, ezt a dolgot. Nagyon jelentős témáról van szó. Nem szabad gyengén fellépnünk bizottságként. Jimenez asszony. Köszönöm. Egyetértek azzal, amit a többi koordinátor elmondott. Kompromisszumok születtek az előadó is sokat dolgozott azon, hogy kompromisszumra jusson egy nagyon kényes témában. A parlamenti ciklus végén járunk, fontos lenne, hogy szavazzunk. Egyetértek azzal is, amit mondtak, hogy hát ez persze nem könnyíti meg a helyzetünket, de nem lenne jó, ha elhalasztanánk a szavazást. Úgyhogy vannak kételjeim enyhén szólva, de hogyha mindent összevetünk, akkor azt mégis jobb lenne szavazni, és nem leragadni technikai részleteknél. Véleményem szerint ez történelmi jelentőségű előadás, jelentés, bocsánat, és nem szabad ezt az alkalmat elszalasztani. Szavazni kell most. Delvon asszony. Személy szerint úgy gondolom, hogy most szavazni kell. De a néppárt néppárti képviselőtársam álláspontját is tolmácsolom, aki szeretné elhalasztani. Igaz, hogy későn érkeztek be módosítások, és ez torzíthatja ezt a nagyon fontos jelentést, de személy szerint támogatnám, hogy szavazzunk róla most. Rendben. Tehát volt egy javaslat a halasztásra, úgyhogy ezt mindenképpen ezt a javaslatot most a bizottság elé terjesztem. Akik támogatják az elhalasztást, kérem emeljék fel a kezüket, akik ellenzik a halasztást. A javaslatot elutasítottuk, tehát most szavazunk. Mégpedig lassan haladunk, mert dolgokat el kell majd magyarázni közben úgyhogy még a szokásosnál is lassabban igyekszem haladni. A négyes kompromisszummal kezdjük mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 66-os és 67-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as természetesen leellenőrizzük a 66-os, 67-est, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 68-as mellette, 68-as ellene, tartózkodás elutasítva, 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette, ellene, leellenőrizzük. Elnézést, igen. Itt van egy szóbeli módosítás, van-e kifogás? Nincs, akkor szavazunk a 75-ösről mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 76-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 77-es mellette. Ellene. Ezt leellenőrizzük a 77-es. Megnyitom a 77-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hadd mondjam el, hogy mindig van három tag, aki nem szavaz. Erre szeretném felhívni a figyelmet. Ezt figyelembe kell venni. Elutasítva. 79-es. Nem. A 78-asról nem szavazunk, mert az fogyattá vált, mivel a, ha a hatos kompromisszumot elfogadtuk, mert ez a három sor erről szól. A 78-as már benne van a hatos kompromisszumba tehát a 78-as okafogyottá válik, ha a 6-os kompromisszumot elfogadjuk. Úgyhogy most a 79-es következik. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következhet a kilences kompromisszum. Nem, bocsánat. 87-es módosító elnézést. A 86-os fogyott -e válik, ha a 8-ast elfogadjuk. Tehát a 87-es következik mellette, 87-es ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 10-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Van egy tag, aki... Ja, hogy nincs itt, mondja az elnök, most már értem, akkor ez az oka. Jó, elfogadva. Azt, volt a, azt hittem, hogy valaki itt van, de nem látom. Most már értem. Tehát elfogadtuk a tízes kompromisszumot. 92-es módosító mellette, ellene leellenőrizzük a 92-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 93-as megosztott szavazást első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es megosztva első rész mellette ellene tartózkodás. Leellenőrizzük az első részt, megnyitom a szavazást az első résszel kapcsolatban, tehát 102-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 110-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 113-as mellette ellene tartózkodás, ezt leellenőrizzük. 113-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva 114-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 117-es okafogyottá vált, 118-as következik mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazás lezárom. Elfogadva. 119-es megosztva első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 121 mellette, ellene tartózkodás, leellenőrizzük a 121-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 122 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 124 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük a 124-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 127-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 128-as megosztva első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene. Ezt leellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. 128-as második rész. Szavaztunk már a 127-esről, mondja az állnak. Most a 128-as második részéről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézést, nem a szavazás közben kellett volna magyarázkodnom, de volt egy kérdés. 129-esről nem szavazzunk, 80, 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 130 mellette, ellene, tartózkodás, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 131-es mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük a 131-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 132-es mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük a 132-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 133-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 134-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következhet a 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 143 mellette ellene tartózkodás ezt leellenőrizzük, tehát 143-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 144. 144 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 145 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 146 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 147 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 148 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 149 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 150-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 153 Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 155 mellette ellene leellenőrizzük a 155-öst, megnyitom a szavazást, 155-ös. A szavazást lezárom. Elutasítva 156-os mellette ellene, tartózkodás elfogadva 15-ös kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 168-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 117 mellette ellene, elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 176-os mód, szóbeli módosító ö, van itt, van-e kifogása ezzel kapcsolatban, akkor a 176-osról szavazunk. Ja, elnézést, ez okafogyottá válik, akkor 180-as következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 182 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 183 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 187 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 188 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán három azonos, 1, 2, 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő azonos, a négy és a hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Három azonos módosítás 7-es, 14 es 11-es, 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 2 azonos 9-es, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es visszavonva 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as 19-est leellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 19-esről tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 21-es mellette. Ellene. Leellenőrizzük a 21-est. Megnyitom a szavazást a 21-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 22-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös, ezt visszavonták. 26-os kitámogatja. Ki van ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellenem, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 és 33 azonos, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva 32, mellette, ellenem, elfogadtuk, 34-es és 38 azonosak, és az 55-ös, de itt két részben kell szavazni. Az első részükről szavazunk, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Második részük, mellette, ellene. Bocsánat, ezt most én tettem fel rosszul. A második rész mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva. 35-ös Részenként szavazunk első rész mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk, 39 kitámogatja. Kiszavaz nemmel, tartózkodik-e valaki, elutasítottuk, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es kitámogatja kiszavaz nemmel, tartózkodott -e valaki, elfogadtuk. 42 mellette, ellenem, tartózkodás adutasítva. 43 részenként szavazunk, két részben az első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. A 46-os eltűnik, ugye ezt erről nem szavazunk. A 46-os már le, lefedés, ez már szerepel, tehát a 47-esről szavazunk. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk 52-es mellette. Rendben van, az 51-est leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es, mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette. Ellene elutasítva. 56-os részenként szavazunk, az első részről szavazunk most mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 60-as mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 61-es mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk az egész állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. Chair? Chair? Yes, please. Yes? Mrs. Cornelia. Cornelissen, azt mondja, parancsoljon. A FAM majdnem minden zöld kisebbségi véleményt foglal el, ezt eljuttatjuk a Lunacek, Cornelissen, Rumava, Tavares, Sophie Intfelt eh, a liberálisok részéről is, tehát az említett eh, képviselők és Sophie Infert kisebbségi állásfoglalást foglalnak el, és ezt eljuttatjuk a titkárságnak. Igen, ezt figyelembe vesszük. Parancsoljon, köszönöm szépen. Elnök úr, én Luling és Klász um, ne, kollégáim nevében egy kisebbségi vótumot szeretnék, egy kisebbségi szavazatot szeretnék benyújtani, ez 52-es cikk 3-as bekezdés alapján, mely cikk a házszabályra vonatkozik. Természetesen tudomásul vesszük és várjuk az önök szavazat, illetve észrevételét. Most pedig tovább lépünk a következő jelentés szavazására, de átadom Eszterella asszonynak az elnöki teendők lebonyolítását.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 will continue. Folytatjuk a munkánkat. Mégpedig a nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban szóló jelentésről szavazunk, ez a 2012-es évet vizsgálja. 122-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Ah, let's check. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Sorry, but it what I was. uh, uh amendment 120. 126-os, 127-es és 28-as módosítók, ezek az azonosak. Mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Rejected. Lezárom a szavazást, elutasítva. Amendment 130. 130 mellettem, ellenem, tartózkodás, nőrizzük le. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 129-es módosító ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Ellenőrizzük le. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de biztos, ami biztos. Lezárom a szavazást. Elutasít. Amendment 131. 131 mellettem, ellenem, elfogadtuk. 133 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 134-es módosító okafogyottá vált. 135-ös kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 136 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 138 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 139 mellettem, ellenem, ellen, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 149 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 157 és 163, ez a kettő azonos. Ki támogatja őket, kiszavaz nemmel, tartózkodós, elfogadtuk. 159 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 160-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. A 165-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 169 mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellenem tartózkodott, ha valaki elfogadtuk. 173-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 176-os mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 177-es kiszavaz mellette kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 178 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 179 mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 180 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 181 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 184 mellette ellene tartózkodás. Hát, ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 185-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 186-os mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de lássuk meg, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 187 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 188 mellettem, ellenem, tartózkodás Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 189 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 190 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 191 két részben. Első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 192 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 194 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodás Elfogadtuk. Tovább lépünk a 202-es módosító indítványhoz. Ki támogatja ezt a 202-est? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 205-ös mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 207-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 209-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 211-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőszáznyolcas mellette, ellene, mellette, bocsánat, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 210-es két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mell az okafogyottá vált, bocsánat. 199-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 216-os mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 217-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 221-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettő as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 224-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 225-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 227-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 229-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 230-as két részben első rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész okafogyottá vált. 231-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 234-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 267-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 26-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 235-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 237-es mellett ellen tartózkodás. Hát nem egyértelmű. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Kettőszázharmincheten-esnél vagyunk. Lezárom a szavazást. Hát, elutasítottuk. Uh, amendment 238. A 238-as okafogyottá vált. A 239-es is. Következik a 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettő 243-as mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 259-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 265-ös mellett, ellen, tartózkodás. Ellenőrizzük a 265-öst, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 266-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 268-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 272 in favor. 272-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 271-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 270-es, okafogyott, 269-es szintén, Kettő ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 276-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 278 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 23-as kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 281-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 282 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 284-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 285-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 288-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 289-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 290 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 291 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 292 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 293 mellette. Mellette. Ellene. Tartaszkodás elfogadtuk. A 294-es okafogyottá vált. A következő is 24-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 306-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 237-es mellette, bocsánat, mondja az elnök, 337-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. De azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Igen, egyértelműen elutasítottuk. 308. 308-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 310-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 311-es mellette,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 8-as nem váltok a fogyottá mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Huszas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom. 34-esről, bocsánat, lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum most következik, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57-es. Bocsánat, egy pillanat. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 65-ös mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 67-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 64-es. Igen, Szarvanova asszony. A szavazó listán nem szerepel, hogy az 53-as, 54-es, 55 től sokkal fogyottá váltak volna valamelyik kompromisszum miatt, mégsem szavaztunk róla, róluk. 66-os? Nem, az 53-as. Az 53-asról szavaztunk, hangzik el az elnöki emelvényről. Ah, yes this don't go to amendment uh, 57, this one. And we didn't vote this. Yes, it's, uh, yes. You are right. Yes. Önnek igaza van. Akkor szavazzunk az 53, 54 és 55-ös módosítókról is. Ezek ugye megegyeznek. mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítva. De azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Igen, elutasításra kerültek. Eh, Marco,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 Nem szavazott ön, mert nem akart szavazni, mondja az elnök. A többit a tolmácsok nem hallják. Okay, so it's adopted. Elfogadtuk. Uh, now, amendment uh, 60. 65. 64-es módosító következik. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. elutasításra került. 70-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 73-as igen, tessé. Mikrofon nélkül. Elutasítottuk a 67 es Korábban szavaztunk, ellenőrizzük. Jó, megnyitom a szavazást akkor. A 67-est ellenőrizzük most. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk and uh, it was the compromise uh, seven no seventy three amendment seven as mellette ellene tartózkodás elfogadva 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 78-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86 mellette. 88? 88 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 94-es, megosztva, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodás ellene tartózkodás elfogadva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 103 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 110 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 120 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok az előadónak. to the oral question. Uh, on behalf of the committee, it, um, a bizottság nevében a női nemi szervek csonkításának megszüntetése érdek, felszámolása érdekében született jelentés következik.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 most megszavazzuk az állásfoglalásnak a hatos módosítását mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartaszkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartaszkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartaszkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartaszkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartaszkodás elfogadva, egyes mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok az előadónak. Mr. Gustafsson, our president. Gratulálok Gustafsson úrnak. Yes. On behalf, yes. To all. no?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 Okay, Merci beaucoup. Okay, we continue with the... Folytatjuk a következés utolsó szavazással a mai nap során a kínzás felszámolása a világon. Az előadó Marina Janna Kudakis asszony kér szót? Nem, meg látjuk, hogy mi történik, mondja az előadó. Rendben, ez érdekesen hangzik, feleli az elnök. Tehát, akkor kezdjük a kilences módosít Tartóval megosztott szavazás első rész mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt le kell ellenőrizni az első részt. Megnyitom a szavazást, 9-es módosító első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene A második részt is le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es módosító. Nem, okafogyottá vált. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 17-es, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es szóbeli ö, módosítás van-e kifogás? Nincs. Akkor szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23. Szintén szóbeli van kifogás? nincsen, szavazunk, 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24-es, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25-ös, szintén szóbeli, kifogás van-e, nincs, szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Igen, természetesen leellenőrizzük. 31-es második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 40, el, mellette ellene tartózkodás elfogadva 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva 42 mellette ellene blokként kezelhetjük? Igen. Akkor tehát egészen az egyes módosításig egyben szavazunk. Elfogadják rendben? Tehát mellette a blokkosított szavazásnak ellene elfogadva. És következik az utolsó elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nyilvánvalóan elfogadtuk, gratulálok az előadónak. So, and then we have the last és még maradt két napi rendi pontunk. A, ezt a, ez a jelentés része az eljárásnak, tehát az utolsó napi rendi pont következik. That's number 20 and other business and just an information about the new calendar A 2014-es menet, év menetrendje és a következő ülés február 12-én lesz, 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig. Ezzel pedig befejezem az ülést.